Kérem foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim!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 Koratza Bild. Koratza Bild asszony ügyrendi kérdésben jelentkezett szóra. Koratza Bild asszony ön jelentkezett ügyrendi kérdésben? Parancsoljon akkor. Koratza Bild asszony. Köszönöm, elnök úr. Mint tudja, több mint egy hónap eltelt azóta, hogy a Löpen asszony választási csalását feltártuk, sok kollégámmal együtt, jó magam is szeretném tudni, hogy áll a vizsgálat, amelyet ön vezet ebben az ügyben, különösen Massaldo